először is hat indítványról fogunk szavazni a eh, zimbabwei, eh, kilakoltatásokról van szó. Az egész állásfoglalást szavazásra bocsájtom, mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom elfogadtuk. Következő hét állásoglalási indítvány, Kambodzsa, különösen Sam Rainsy ügye a állásoglalás témája. Közös állásfoglalásokról van szó tehát, az egész csoportot, csomagot szavazásra bocsájtam, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. És végül az Észak-Kaukázusról szóló indítvány, hat indítvány van, az emberi jogok helyzete az Észak-Kaukázusban és a bűnvádi eljárás Oleg Orlov ellen. Közös állásolás indítvány van, de azt hiszem, hogy van szobeli módosító is. Poszkától így van? Tessék. Elnök úr, köszönöm szépen. Lenzberg kolléga nagyon jól ismeri Észak-Kaukázust, és néhány rövid szóbeli módosítót hagyott itt, amelyek pontosítják a szöveget, és arra kéri önöket, hogy támogassák, és az ő nevében én elmondom ezeket. A harmadik pontban a recognizes Russia's right to fight esetében hozzá szeretnénk tenni a real terrorism, azaz az igazi, valódi terrorizmus kifejezést, mivel ott gyakran ürügyként szolgál a terrorizmus. Az ötödik pontban szeretnénk a következőt hozzáfűzni. A lasting szót,